hat a közös döntéshozásban elfogadott jogi aktust fogok aláírni. E, ezek a mai jegyzőkönyvben szerepelnek. Kedves kollégák, az elnökök értekezlete